szavazás, de előtte felolvasnék valamit. Több szakbizottság kérésére az intézmény közi tárgyalás megkezdésére a 69-es szabály értelmében a március 13-án nem kaptam kérést a parlamenthez úgy, hogy ellenkező előjelel, tehát a parlament megkezdheti a tárgyalást. Úgyhogy akkor megkezdjük a szavazást. kalder úr kért egy ügyrendi hozzászólást egy percben. Köszönöm. Most tértem vissza Londonból. A, találkoztam az Egyesült Királyságban, és itt kenyai, az angolai szárazságról, illetve énségről volt szó, és többen vesztették életüket, úgyhogy szerintem a parlamentnek is szót kell ejteni az Afrika szarván folyó ilyen katasztrofális, tragikus helyzetről. Köszönöm. Az első szavazás Salafranca Sanchez Neira úr ajánlása EU-Brazília megállapodás a engedményes listán szereplő engedményeknek. Egy szavaz, egyben szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást.